Fine, I think we can start. Azt hiszem, hogy elkezdhetjük munkánkat. Az első napi rendi pont a napi rend elfogadása. Luling asszony kéri a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Látom, hogy a holnapi napi renden szerepel egy szavazás az Unió gazdasági irányításának és stabilitási keretének javítása, különösen az euróövezetben. Itt a jelentésben az Európai Bizottságnak ajánlásokat tenni az Európai Unió euróövezetének irányítása javítására, de, de a bizottság ugye már a múlt héten benyújtotta javaslatait, és a jelentéskészítőket is kijelölték. Akkor most mit teszünk mi? Folytatunk egy olyan munkát, aminek semmi értelme? Furcsa lenne, hogyha vacsora után szervírozzuk a mustárt, ajánlásokat teszünk az Európai Bizottságnak, hogy hogyan fogalmazza meg a javaslatait, amikor már megkaptuk a javaslatokat. Én, én azt javaslom következésképpen, hogy töröljük ezt a jelentéstervezetet a rendről. De mondom, ez olyan, mint a vacsora utáni mustár most, hogy a jelentéstevőket, az előadókat kijelölték, kinevezték, jobb lenne, hogyha inkább a saját javaslatainkkal foglalkoznának, és nem pedig az Európai Bizottságnak adnánk ajánlásokat. Tisztelt elnök úr, el kell, hogy mondjam, hogy én teljesen egyetértek megértem azt, hogy Luling észrevételeit néhány hónappal ezelőtt magam is felvetettem, hogy van-e értelme annak, hogy egy olyan jelentést készítsünk, ami a bizottság javaslatainak napvilágra kerülése után készül el. Most ezzel együtt az a döntés született, hogy folytassuk a munkát. Annak idején értelme lett volna, hogy leállítsuk a munkát, most már egy csomó mindent elvégeztünk, és úgy gondolom, hogy végeredményben egy erőteljes jelentés fog kialakulni valóban lehetne javítani az Európai Bizottság javaslatain. Én azt mondom, hogy most már essünk túl rajta, vagyis holnap szavazzuk meg, a plenárison is szavazzunk róla. Lehet, hogy úgy fog tűnni, hogy késve érkezik ez a jelentés, valóban részben késve érkezik, de alapvetően azt mutatja, hogy a parlament milyen irányban fog haladni, a magával a jogalkotási javaslattal, a szöveggel. Szerintem ne foglalkozzunk vele túl sokat, de azért holnap szavazzuk meg, a plenárisan, is szavazzunk róla, és lépjünk tovább. Luling asszony újra kéri a szót. Tisztelt elnök úr, amikor a jelentés módosítóiról folytattunk vitát a múlt héten, akkor bejelentették nekünk, hogy kompromisszumos javaslatok is lesznek. Én a hétvégén szerettem volna ezeket átolvasni, na most mind a mai napig nem kaptam meg őket. Hogyan szavazhatok holnap délelőtt olyan kompromisszumos módosítókról, amelyeket még nem ismerek? Ez nem komoly munkavégzési mód, és szeretném elmondani a kollégának, tudja, 25 évig dolgoztam egy nemzeti parlamentben, és soha nem fordult volna elő ilyen hogy a kormánynak teendő ajánlásokról szavazzunk, mikor már a kormány benyújtotta a tervezeteit? Elnök, tisztelt Luling asszony, az elnökség tisztában van azzal, hogy részben átfedés van a naptárban, részben, mert nem teljesen. Már elég hosszú idője tisztában vagyunk ezzel, és Rompöly elnök task force is foglalkozik ilyen javaslatokkal. Egyetértek, hogy a konklúziók iránymutatást adnak a jogalkotáshoz a jövőben is. Véleményem szerint a FEO jelentős tervezet nem teljes mértékben fedi a kom javaslatokat, az Európai Bizottság által már benyújtott javaslatokat, illetve szóbeli módosításokat javasol az előadó, hogy a hiányosságokat betöltse. Ön nem kapta meg ezeket, de a, az árnyék előadók megkapták őket. Nem tudom, hogy ön miként látja a helyzetet, de ez a részbeni átfedés nem teljes mértékű átfedést jelent a munkaprogramban. Tisztelt elnök úr! Hogyha ez a helyzet, akkor hagyjanak nekem időt, hogy Fejó úrnak a jelentését elolvashassam, és hogy olyan dologról szavazhassak, aminek van értelme, és ami megállja a helyét. Két, het, két hét csúszás nem jelent problémát. Jó lenne, hogyha nem nyitott ajtókat döngetnénk a bizottságnál, mert az nem válik a parlament jó hírnevének a hasznára. Elnézést, de hát én megszoktam, de hát, hogy túl sokáig dolgoztam nemzeti parlamentben, hogy ilyet nem csinálunk. Um, I think in that case... Azt hiszem, hogy Ebben az esetben azt javasolnám, hogy a koordinátorok, a frakciók koordinátorai beszéljék ezt meg, beszéljék meg ezt a részben egymást átfedő időzítést, Értem, hogy Fejó úr szóbeli módosítókkal tervez, értem, hogy Luling asszony halasztást kér, lenne ennek is értelme. Hadd kérdezzem meg, vagy hadd kérjem meg a koordinátorokat, hogy egyeztessenek és döntsenek ebben, illetve Fejó úr megfelelően alakítsa ki szóbeli módosítókat annak érdekében, hogy szavazhassunk is majd erről a jelentésről. Van-e más észrevétel? Gozesz úr? E, e, elnézést, el, elnök úr. Először is késtem, másrészt meg korábban fogok elmenni mert az elnökséggel és a tanácssal az IEFM irányelv születek borzasztó bonyolult a kérdés. Nekem úgy tűnik, hogy a fejó jelentés jobbat érdemelt, hatékony munka eredményeképpen jött létre, különböző frakciók megállapodásai tárgyaként. Szerintem nincs értelme a napjendet módosítani, elnézést elnök úr nem tudok egyszerre három dolgot elvégezni. Köszönöm, Gózesz úr. Ebben az esetben folytatjuk a munkát, ha csak nem akarnak erről szavazni, Rulin asszony. Elnök úr, akkor a többi frakció ezek szerint tudja, hogy mi a teendő volt valaki, aki e- itt se volt, én elmondtam a problémát. Nekem az a véleményem, hogy két ok is van rá, hogy elhalasszuk. Egyrészt vacsora utáni mustárról van szó, első utáni köpönyegről, kisé lemaradtunk, másikok. Hát nem tudom, hogy a koordinátorok megkapták-e a módosítók szövegét. Én parlamenti tapasztalataim alapján szeretem magam is lehetne a szöveget, annak ellenére, hogy nagyon bízom a koordinátorokban. Múlt héten bejelentették, hogy kompromisszumos módosítókat kapunk, még ma sem kaptuk meg őket, most már csak szóbeli módosítókról beszélnek, de hogyan fogok holnap 10 óra 30-kor szavazni? Ezt, ezt magyarázzák már el nekem. Szerintem ez így komolytalan. Tisztelt elnök úr! Szerintem Fejó úr az érintett, neki késik a repülőgépe, a múltkor a vonatak, és hát most a repülőgépe. Szerintem később térjünk vissza erre a kérdésre, és egyébként pedig a napirendet fogadjuk el. Úgy gondolom, hogy a józanész ez diktálja, és nyilván a koordinátorok is értesülnek az önök álláspontjáról, és meg tudják beszélni ezt az ülés után. Van néhány bejelenteni valóm az elnök nevében. Október 1-i részvétel az ECON elnöksége részéről. Busz asszony a belga elnökség meghívására egy Ekon ülésen vett részt október 1-én, illetve az új szabályozója és felügyeleti rendszerről kapott tájékoztatást az Atlanti-óceán két oldalán a pénzügy és gazdasági miniszterek ott voltak, Bárnyi biztos is, illetve Trisé elnök, akik roadmap-et mutattak be, vagyis menetrendet az új felügyeleti struktúra képítésére. Az ESMA jövőbeli szerepéről is szó volt. Barnier biztos az USA beli fejleményekről is beszámolt, és arról, hogy milyen következményei lehetnek ennek a mi szakpolitikáinkra. Bozasszony jelezte, hogy az új származható termék szabályozással foglalkozni kell az USA-ban. Az állami támogatások és átmeneti szabályok kérdésében is folyt vita. Holnap délután 3-tól 6-ig eh, nyilvános meghallgatás lesz Barnier és Almunia biztosok, illetve az érintettek részvételével az ideiglenes állami támogatás szabályok felülvizsgálatáról. Eh, ezeket az átmeneti szabályokat ugye a eh, pénzügyi válság miatt hozták. Jó, akkor áttérünk a napirend harmadik pontjára, a GDP-n innen és túl a haladás mérése változó világunkban. Nikolaus Kruntis kollega az előadó. Tessék! You have the floor. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Rövid leszek, és Azért leszek rövid, mert maga az állásralásom is rövid. Azért rövid, mert az Európai Bizottság közleményében, amely azzal foglalkozik, hogy más indikátorokat vegyenek figyelembe a gazdasági növekedés mérésére, tehát a GDP-t szeretnék kiszélesíteni más elemekkel. Ebben azt láthatjuk, hogy egy olyan kérdésről van szó, amelyről mindenképpen tárgyalnunk kell. A bruttó hazai termék a leginkább elterjedtebb, és azt vizsgálja, hogy mennyi értéket hozott létre egy adott gazdaság. És most már azt láthatjuk, hogy a gazdasági növekedés nem dimenzionális jelenség, nem lehet egy indikátorral mérni. Számos szubjektív elem tartozik még ide, például környezetvédelmi elemek, és ezeket, és az Európai Bizottságnak is figyelembe kell vennie, akkor, amikor arról van szó, hogy mérjük a GDP-t. Ebben a GDP-ben, a jelenlegi formájában csak a gazdasági elemeket veszik figyelembe, a szociális elemeket nem. Most már ez nem elegendő, ez az indikátor, és az Európai Bizottság közleményében azt állítják, hogy meg kell találni a módját annak, hogy ezt ki lehessen szélesíteni, és azt is mondhatnánk tulajdonképpen, hogy a szociális és környezetvédelmi problémák csökkenthetik a GDP-t. Pozitívan értékeljük azt, hogy az Európai Bizottság ezt szeretné figyelembe venni, és úgy gondoljuk, hogy öt intézkedésre lenne szükség ahhoz, hogy a fejlődést mérni lehessen. Függetlenül attól, hogy a környezetvédelmi és szociálpolitikai indikátorokat bevonnak a, ahhoz, hogy mérjék a gazdasági fejlődést, figyelembe kell venni a szociális politikát is a jelenlegi kapitalista modellben főként a profitra koncentrálnak, és ez megmutatkozik a GDP-ben is. A többi elem pedig háttérbe kerül. Tehát, ahogy mondtam, pozitív intézkedés ez, az, hogy be akarják vonni a gazdasági fejlődés mérésébe ezeket az elemeket is, de ezt már a tervezés során is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, e, mondja az elnök. A következő felszólalunk Eszeja úr lesz az LPP e nevében. Eszeja asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Egyetértek vele abban, hogy az Európai Bizottság ezen kezdeményezése nagyon fontos ahhoz, hogy gyümölcsöző párbeszédet lehessen folytatni ezen témában. Úgy vélem, hogy egyértelműen szükség van arra, hogy mind a vállalatok, mind pedig a közintézmények jobban figyelembe tudják venni a szociális és környezetvédelmi hatásait a döntéseiknek és cselekedeteiknek. Habár van néhány kételjem azzal kapcsolatban, hogy egy indikátorral mindezt mérni tudjuk. Én inkább egy indikátor csomagot szeretnék. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy megbízható statisztikákat alkalmazzunk, mert nem számít az, hogy most mennyire fantasztikus az indikátorunk, de az nem jó, hogyha a statisztikák, amelyekre alapozunk, azok nem pontosak. Tehát ezért fontos az, hogy jó statisztikával dolgozzunk, és ezekre építsük az indikátorainkat. A harmadik pontként szeretném megemlíteni azt, hogy véleményem szerint a jelentés készítője egy kicsit leegyszerűsítette a gazdasági rendszerünket. Azt írja, hogy főként a cél a maximum profit elérése. A skandináv országokban jóléti modellünk van, jóléti állammodellünk van, és azt szeretnénk, hogyha minden állampolgárunk jólétben élne, és én értem az ön elgondolását itt, de szerintem egy kicsit erős azt mondani, hogy a maximális profitra törekedik a gazdaság. Remélem, hogy gyümölcsöző lesz a vitánk ezen véleményről, és örülök, hogy részt vehetek ebben a munkában. Köszönöm, mondja az elnök. A következő felszólaló Epping úr lesz, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Úgy vélem, hogy a GDP nagyon fontos indikátor a gazdaságban, illetve a gazdasági életben. Ez megmutatja egy adott ország gazdasági teljesítményét, illetve versenyképességét is. Eznek nagyon fontos része a munkaerő produktivitása, illetve a valós bérek, valós nettó bérek. Nem igazán értem ezt a dolgot most. Miért kellene ezt a nagyon jó indikátort felhigítanunk? Ha ezt tesszük, akkor egyfajta voodoo gazdaságot fogunk művelni, vagy egy bruttó hazai boldogságot fogjuk majd mérni, és ott végzégezzük majd, mint Észak-Korea. Tehát azt kérdésem az azt, hogy hogyan fogjuk ezt a sok jó elgondolást a statisztikával megalapozni. Itt van például a klímaváltozás. Hogy egyetlen van klímaváltozás. Ha van, akkor milyen mértékben történik ez, hogyan befolyásolja ez az országokat, hogyan lehet ezt a statisztikában bevonni. Mi van a szociális eh, bevonással? Franciaországban 35 órás a munkahét. Az emberek nagyon boldogok, hiszen kevesebbet kell eh, dolgozniuk, de ez 10%-a növelte a munkanélküliséget, és amit az emberek nem igazán boldogok. Tehát akkor mi lesz itt a végső eredmény? Hogyha van egy építészünk, aki azt ígéri, hogy eh, az, úgy, az, annak alapján építi meg az épületét, hogy 1 plusz 1 az 3, ez jól hangzik, de a kérdés az, hogy szeretne egy ilyen épületben élni. Lehet, hogy majd a fejére esik a tető. Tehát attól tartok, hogy ez egész gyakorlat egy ilyen látszat gazdaságot fog eredményezni, ami nem igazán fog nekünk segíteni. Úgy tűnik, hogy ez a bizottsági játszótérről jön ez az elgondolás, ebből majd egy tündérmese lesz itt az Európai Parlamentben, és arra kell ügyelnünk, hogy itt ne alakuljon ki egy játszótér. Azok, akik hisznek abban, akik az egyetlenek, akik hisznek a tündérmesében, azok a gyerekek és néha a politikusok. Köszönöm szépen. Köszönöm, Epping úr mondja az elnök, Zsors következő. Jó noszava Köszönöm, elnök úr. Én nem tündérmeséket fogok önöknek mondani, arról nem is fog beszélni. Amikor a GDP-ről van szó, akkor az is elhangzott, hogy egy nemzet jólétét csak minden egyes ország nemzeti érdemei alapján lehet elbírálni. De amikor körülbelül 65 éve ezt a kijelentést tették, akkor még nem jutottunk el oda, hogy Nobel-díjat adjanak valakinek, aki azt mondta, hogy a boldogság mutatóra is szükség van. Az, ami a jólétet mutatja, az a gazdasági helyzetet és annak változásait nem tükrözi. Hogyha Stiglitz jelentéssel gondolunk, akkor azt látjuk, hogy ebben azt javasol, tehát hogy jobban kell lemérni az életminőségét, és a fenntartható fejlődést is bele kell venni egy-egy ország gazdasági fejlődésének kiszámításába. Szerintem ez lehetővé teszik számunkra, hogy jobban eh, tudjuk eh, lemérni a GDP-t, a bruttó hazai terméket, hiszen olyan mutatóra van szükségünk, amely a realitásokat mutatja fokozottabban koordinált rendszerre van szükség ahhoz, hogy lemérjük, hogy az európai országok hogyan fejlődnek, miként fejlődnek, és a különböző országok közötti szociális különbségeket is mérni kell. Erre is szükség van ehhez egy mutatóhoz. Köszönöm, Filip Lavel. Köszönöm. Nem is tudja ön el képzelni, hogy... Taxing the rapporteur and basically the nem is tudja elképzelni, hogy én hogy szeretem ezeket a vitákat. Beszéltek itt az előbb a vudú gazdaságról, szerintem ez vudú retorika, egy kicsit egyesek erre hajlanak, de elmondom az én véleményemet is. Amikor a GDP-t mérjük, akkor az olyan mérték, olyan mutató, amit most már évtizedek óta használunk, azóta változott is, és minél több a rákbetegség, és minél többet költenek erre, akkor a GDP is növekszik, és ugyan ez a helyzet a balesetekkel. Minél több a rombolás, annál nagyobb a helyreállítás, azért fizetni kell, fizetik el az egészségi ellátásért is, és ez mind a GDP-be belekerül. Egyetértek ezeken a területeken valóban nagyon megbízható adatokra van szükség. Vudú gazdaságba nem mehetünk bele, de erőteljes mércékre van szükség, mutatókra. A bizottság mit tesz? Most kezdtük el csak óvatosan, tapogatózva vizsgálgatni azt, hogy több indikátorunk, mutatónk legyen. Az Prában is beszéltünk erről. A, csak úgy tudok autót vezetni, hogyha sebességmérőm is van. Egyébként a fogyasztást és a benzinfogyasztást is mutatja egy műszer, ez apám autójában még nem volt, és ez jó, úgyhogy egy kicsit most már okosabb vagyok. A vezető nem tud egyszerre tíz mutatót vagy műszert figyelni, és ez azt jelenti, hogy most mi nem tudunk egyről egy tucatra áttérni az indikátorok vagy mutatók terén. Kicsit gazdagíthatjuk a mutatókat, ezt a műszerfalat, de csak néhány mutatóval. Miért? Azért egyébként az én vállalkozási világomban is így van, csak azt tudjuk lemérni, ami van, hogyha a források hatékonyságát is akarjuk mérni, akkor azt is mérni kell. De a klímaváltozást nehéz lemérni, úgyhogy olyan dolgokat kellene mérnünk, amelyek esetében könnyebb a mérés. Ami a GDP-t illeti, az éret gazdaságban, de most nem Kínáról és Indiáról beszélek, az világos, hogyha a GDP növekszik, akkor az embereket sikerül kihúzni a szegénységekből. A feltörekvő gazdaságokban a GDP növekedése és a szegénységből való kilábalás között kapcsolat van. De most nem a vudu gazdaságról beszélek, hanem a tényekről. Mit látunk mi itt? A GDP növekedése és a munkahelyteremtés között egyre kevesebb a kapcsolat, és hasonló a helyzet a GDP növekedése és az egyenlőtlenségek növekedése között. Ez az európai modellre jellemző, és erős a kapcsolat a GDP növekedés és az erőforrások felhasználása esetén egy-egy országban. Még akkor is, hogyha ezeket szét akarjuk választani, de a GDP növekedéssel az erőforrások is növekednek. Hogyha így érvelünk, akkor meg kell nézni más dolgokat is, és ismét utalnék arra, hogy az autómban benzin óra van, és ez itt nagyon releváns. Néhány dolgot kellene mérni, és hogyha erős, erőteljes adatokat akarunk, akkor én arra helyezem a hangsúlyt, hogy a Eurostatnak kellene egyedül adatokat gyűjteni. A Eurostatnak megvannak visszamenőleg is az adatai, és követni tudja az adatok alakulását. Feltételezem, hogy a Eurostat a legtapasztaltabb legrégibb statisztikai szervezet, és meg kellene kérnünk a Eurostatot arra, hogy gyűjtsön adatokat az egyenlőtlenségekről, ez mérhető, talán az erőforrás, fogyasztásról vagy hatékonyságról. A fogyasztást könnyebb érni, mint a hatékonyságot. Hasonló dolgokra gondoltam, sőt, még tovább is mennék, mert ez a szakbizottság az európai gazdasági irányítása, vezetése foglalkozik nekünk, körünkből való a jelentéstevő. És a bizottság makroökonomiai vizsgálatot ad ki. Rendbiztossal a múlt héten találkoztunk, azt mondta, hogy 2011. januárjára elkészít egy anyagot, és ebbe beleveszi a különböző elemeket, tehát a szociális egyenlőtlenségek és a környezeti mérések részleteit is. Vagyis ez azt jelenti, hogy most már az első lépéseket megtettük, még nem használjuk őket komoly adatonként, de legalább elkezdtük az adatgyűjtést. Ez olyan dolog, amit tovább kell bátorítanunk, mert csak azt kapjuk, amit lemérünk. Egy utolsó megjegyzés, nem tudom, hogy önök erről hogy gondolkodnak, de szerintem furcsa, hogy ez az ajánlás a környezeti, környezetvédelmi főigazgatóságtól jön, és az NV bizottsághoz érkezik. Nem vagyok féltékeny, de úgy gondolom, hogy ezen dolgoknak a mérése a mi bizottságunk előjoga. És azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek bennünket, akkor ez valóban meg kell, hogy ezt mi tartsuk, mert különben úgy néz ki, mintha párhuzamos rendszert fejlesztenék ki, azért, hogy felhigítsuk azt, amit mérünk, vagy mérnek, és szerintem a gazdasági kérdéseknek ide kell tartozni. Köszönöm, köszönöm a jelentéstevőnek, ami a profitot illeti. Lehet, hogy ez túl egyszerűsítése a dolgoknak, de amikor hagytam azt a céget, amelynek dolgoztam még egy évvel ezelőtt, akkor elmondhatom, hogy az egyetlen dolog, amit ott mértek, az ez volt. És láttuk, hogy, és egyébként ez a pénz ügyi ágazatban is így van, nem azt mondom, hogy minden politikus így gondolkodik, de most, hogy a piacgazdaság zabolátlanul fejlődik vagy halad, az egyetlen dolog, amit mérnek, az a profit. Nem csak a közép és hosszú távú, hanem a rövid távú is. El kell ezt ismerni, és szerintem ez nem túlzás, nem lefaragni kellene a profitot, hanem ezt egyensúlyba hozni, összhangba hozni más mértékekkel is, mércékkel. Köszönöm, Mártin úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyra értékelem, hogy Filip Lambert úr után beszélhetek ez alkalommal. Kedves kollégák, még egyszer szólnék valamit a külvilág nevében, a realitások jegyében, nem pedig belülről. Önök meghallgatták, amit Lambert úr mondott, ő is a külvilágból jön, és velem összehasonlítva, ő olyan pártot képvisel, amely egyre közelebb kerül nagyon sok közvéleménykutatás szerint különböző országokban ahhoz, amit egy ország kancellárja vagy miniszterelnöke mondhat majd egy nap. Megnézve ennek a spektrumnak a jobb oldalát, akkor azt látom, hogy a copy and paste forma nagyon jól működött, legalábbis Németországban. Éppen ezért kancellár még Angela Merkel, és nem pedig valaki, aki a zöld pártot képviselné. Nem akarok én cinikus lenni, csak másoljuk le és illeszük be, amit Philip Lambert mondott, és akkor a zöldekkel elérünk egy olyan célt, ami szükséges, tanácsos és fontos. Ezt előre bocsátva hozzátenném, hogy egy kicsit több és pontosabb nyilatkozatot vártam ebben a véleményben. De szerintem ez majd még megtörténhet. Köszönöm a lehetőséget arra, hogy röviden ismét elmondhatom. Egyébként a múlt héten a véleményemet előterjeszthettem egy gazdasági kérdésről, mégpedig arról az átfogó dologról, amin dolgozunk. És most németül folytatom. Kedves kollégáim, úgy gondolom, hogy egy-két-három olyan kollega volt akkoriban csak a e, teremben, pedig egy nagyon központi kérdésről beszéltünk arról, hogy hogyan tudjuk, hogy hogyan tudjuk megnyerni a fiatalokat az Európai Unió számára. Úgy tűnik, hogy elég unalmas a számukra. Igen, az adatok néha szexik lehetnek, szükségesek is. Az Eurostat és Görögország esetében láttuk ezt, de láthatjuk majd azt is, hogy mi lesz a jólét kiszámolásánál. Azt láthatjuk, hogy például az ExxonMobil, hogyha ide érkezünk a Brüsszelbe a reptére, sokkal gardabb Nekünk is erre van szükségünk, egy átfogó, jó adatbázisra van szükségünk. Ez egy olyan javaslat, amit én a, az állásolásba is tettem. Úgy gondolom, hogy egy európai fenntartható statisztikára van szükség, European um, Sustainability um, Statistic, erre van szükségünk ezzel lehetőség nyílik majd arra, hogy különböző modulokkal dolgozzunk, Beszélünk itt az állásolásunkban, különböző forrásfelhasználásról, energia, számlákról, nyersanyag számlákról, és És ez nem valami zöld elgondolás, ez a mainstream gondolkodás bizonyos körökben az Eurostatnál is. Tehát szerintem igen használ az Eurostatnak ezt a fajta tudás alapját. Meg kellene hallgatnunk, hogy milyen viták vannak ott, erre építenünk kellene. És azt kellene mondanunk, hogy mi ezt megértettük. Tudjuk, hogy bizonyos elemek már nem elegendőek, és tudjuk, hogy a jóléti indikátorok esetében a többi nagyhatalommal szemben eléggé jók vagyunk, gondoljunk csak a zöld területek mennyiségére, stb. De ez persze, ennek a fenntartás az pénzbe kerül, ehhez kompetens emberek kellenek, és ez az a pont, ahol a zöldek, és az a pozíció, amit én is képviselek, és számos választó, nem egyezik ezt lehet finanszírozni úgy, hogy arra koncentrálunk, amit erre nem is adtunk figyelembe, mégpedig a bővítési ö, részre az Európai Bizottságban nem lehet az, hogy a bővítés utáni munka lezárása után, tudom, hogy folytatódik ez a folyamat, de mégis egy nagy falatot már lenyeltünk. Nem lehet az, hogy ilyen sok szakértő és olyan sok munkatárs jelen van, hogy ezeket nem is használjuk ki. Tehát egy kicsit el kéne csoportosítani az erőket, ehhez még persze kellenek majd plusz szakértők, de van is erre pénz. Én gyakran kritizálom a bürokráciát, de mégis azt szeretném, hogyha jól működne az európai statisztikai hálózat, és eh, a jólét kapcsán sikerülne ezt megfelelően felmérnünk, hiszen ez sokat jelenthet, és egy olyan perspektívát láthatnánk, amely mm, szempontjából tényleg előrelépésről beszélhetnénk. Köszönöm szépen, Mann úr, ha tudja, akkor legyen rövid. Igen, elnök úr, rövid leszek, nem leszek olyan hosszú, mint az előttem szóló, habár bizonyos elgondolásai az ezeknek elég érdekesek, úgy tűnik, hogy a zöldek eléggé középre tolódnak, ez jó, és ezt láthattuk eh, az LKB 2009-es eh, jelentésével kapcsolatos eh, megjegyzéseiket illetően is. Úgy tűnik, hogy a közé részt próbálják meghódítani, Azonban Németországban még mindig vannak különbözőségek közöttünk. Hans Martinnak igaza, Hans Peter Martinnak igaza van. A válság kapcsán egy dolgot felismertünk, láttuk azt, hogy bizonyos statisztikai adatokra van szükség, mert tényleg kezdhetünk is valamit, tehát az Eurostat legitimációra van szükség, és arra, hogy összegyűjtse az adatokat, elemezzék, és ennek alapján adjanak le egy ítéletet, amelyen mi valamit kezdhetünk. Tehát több Európára van szükség, ezt a válság kapcsán is láthattuk, és ebben előre is léptünk. A környezetvédelem, a fenntarthatóság, ezek, ezek is nagyon fontossá váltak. Hogyha ezzel érdekesebbé tehetjük ezt, hogyha jobban láthatjuk a különbözőséget egyarak, egyetértek ezzel. Úgy gondolom, hogy így eh, nagy esélyeink vannak. Örülök annak, hogy rövid lett az állásorulása, mert tényleg a legfontosabb pontokat tartalmazza. Ez azért jó, mert ez jó alap lehet. Eh, úgy gondolom, hogy eh, ezt lehetősíteni az ördekkel és más csapatokkal együtt. Lenne még egy pontom, lehet, hogy nem ez a jó pont arra, hogy felvessem ezt a kérdést, de a vita során a vita már régóta tart, 30 éve, a szakértők erre vitáznak, tudjuk, hogy a GDP nem a legjobb indikátor, és mégis úgy gondolom, hogy az Eurostat, illetve az OECD nagyon sokat tettek ezen a területen, hogy megtalálják a fenntartható indikátorokat, és abban is sokat tettek, hogy definiálják a zöld munkahelyeket, illetve az erőforrás felhasználást. Nem hiszem, hogy itt van ebben bármilyen új, nem hiszem, hogy most vitára van szükség ezt illetően. Ami a dokumentum lényege, az az, hogy felismerjük, hogy valami történik, hogy, hogy bátorítsuk, ösztönözzük az Eurostatot, illetve hogy ez működjön az e OECD-vel, azért, mert az ENSZ-nek is megvan a saját humán fejlődési indexe. Úgy gondolom, hogy mindenképpen támogatni kell ezt a kezdeményezést, és hogy a tudományos ismeretek nőnek, úgy kellene megnézni azt, hogy mi a, mik a legnagyobb problémák, és meg kell nézni, hogy a lehető legjobb jobban mérni tudjuk a jólétet. Most akkor a konklúziók következnek Suntasz részéről. Övé a szó, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a megjegyzéseket a kollégáknak. Úgy gondolom, hogy nemzetközi szinten is folyik ez a vita, és ennek megvan az alapja. Az állásorolás rövid azért, mert a titkesség határozta ezt meg. Egy oldalon belül kellett kifejteni az álláspontunkat, De az a kérdés, hogy, az, hogy amiről szó van, az mindenképpen pozitív, és én nem hiszem, nem értek egyet azzal, hogy a GDP-t, hogyha megváltoztatjuk, sokkal komplexebb lesz így az életünk, nehezebb lesz az életünk. A jelenlegi formájában az indikátor nem képezi le a valóságot. A GDP nem tükrözi azt a dinamikus fejlődést, amelyet láthatunk. Görögországban, nem csak ott. Mi azt mondjuk, hogy az adatok informatív jellegűek, és igazából minden jól megy, de az emberek viszont mégsem élnek annyira jól. Tehát, hogyha a GDP jó, az nem jelenti még feltétlenül azt, hogy az embereknek is minden jól megy. Tehát olyan indikátorra van szükség, amivel ezt is mérhetjük. Az a vita, amely jelenleg folyik, az arról szól, hogy bizonyos adatokra van szükség az emberek jólétét, illetve a környezetvédelmet illetően. Ezeket eddig még nem vettük figyelembe a gazdasági és szociális politika kapcsán. Jelenleg arra kellene törekedni, hogy ezeket figyelembe vegyük akkor, amikor a statisztikai adatokat elemezzük. Utolsó megjegyzésként azt szeretném mondani, hogy elfogadjuk a GDP jelenlegi formájában, de felmerül az a kérdés, hogy hogyan lehet mérni a fejlődést, hogyan lehet a plusz elemeket mérni. Már van egyfajta know-how ezt illetően. Tudjuk, hogy vannak bizonyos indikátorok, amelyekkel bizonyos részeit lehet mérni már a gazdasági fejlődésnek. Uh, Köszönöm szépen. További témák, illetve először még jelenteni, hogy mi a határidő, illetve november 8-án lesz a vita, október 26-án tartunk itt vitát, illetve az MV-ben november 29-től december 1-ig, és a 2011. januári plenárison kerül megvitatásra ez a téma. No, ezzel lezárhatjuk. Következik a négyes téma, az LKB éves jelentése 2009-re. Balc urat nem látom, de Gozesz úrnak megadnám a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Balc kollega valóban azt kérte, hogy helyette én szóljak ma, ugyanis ő az Egyesült Államokban jár a Konrad Adenauer alapítvány nyal Megkapták önök az ő jelentését. Bálc úr mm, sajnálkozó, hogy nem lehet itt ma, azt kérte, hogy mondja a köszönetet mindazoknak, akik módosítókat nyújtottak be, és jelezte, hogy szerinte kompromisszumot tudnánk találni a különböző módosítók tárgyában. A jelentésről folytatott első beszélgetés alapján úgy tűnik, hogy nincs érdemi nézeteltérés a tekintetben, hogy hogyan ítéljük meg az EKB jelentését. A különböző módosítók, amit benyújtottak a kollégák, elfogadhatónak tűnnek, és néhány módosítás esetében javasolja Bálc úr, hogy találkozna a szerzőkkel, hogy megállapodásra tudjanak jutni és ahogy már megtette korábban is, szeretném meghívni az árnyékelőadókat, akik már eddig is segítettek, illetve felkérni őket, hogy nyugodtan lépjenek vele kapcsolatba itt a parlamentben a végső szöveg kialakítása érdekében. A Strasburgi hét héten kellene legkésőbb benyújtani a módosítókat, hogy október 26-án a szakbizottságban szavazhassunk is róluk. Hát ennyi mond Bálc úr üzenete, és természetesen, hogyha bármilyen észrevétel van, azt szívesen továbbítom Bálc úrnak. Köszönöm szépen. Uh, Szeretném kérdezni, hogy az árnyék jelentéstevőknek vannak-e megjegyzéseik, Kutás úr? Köszönöm először is uh, megköszönöm Bálc úrnak a munkát. Már van két kompromisszumos módosításom, amelyet vele együtt döntöttünk el a stabilitási és növekedési paktumra vonatkozóan. Szerintünk itt a gazdasági aránytalanságokról van szó, és a gazdaságpolitikát és a koordinációt szükséges erősíteni, valamint az eurózóna állami adóssággal kapcsolatos kérdéseiről is beszélnék, és a másik pedig a minősítő intézeteknek a passziváival is kell foglalkozni. Szeretném az elnökünk módosító indítványait is támogatni, mégpedig a nagy költségvetési lefaragásuk veszélyéről van itt szó, akkor, amikor még nem lendült fel igazán az EU gazdasága. A másik pedig hitel kérdések, vagyis az, hogy a bankok nem szívesen adnak kölcsön, 67-es módosítás, valamint ez oda vezetett, hogy a KKV-k számára mindennek hátrányos következménye van, és végső soron az európai gazdaságnak is. ura ural egyetértek, az LKB-nak figyelembe kellene venni a strukturális különbségeket, amelyek az euró térség tagállamai között vannak, akkor, amikor az exit stratégiát valósítják meg, és erről a 77-es módosításban olvashatnak. Köszönöm, Kutász úr, Szofi, öné a szó. Köszönöm, nagyon rövid lehetek. Megnéztem a módosító indítványokat, és úgy gondolom, hogy támogathatjuk a módosítások nagy részét, de másokat nem. Úgy gondolom, hogy még mindig van egy sor módosítás, amely azt tükrözi, hogy a kudarc, a reform kudarcát kompenzálni lehet úgy, hogy magasabbra ugrik a deficit az eladósodás miatt. De én nem osztom ezt az elképzelést. Mi a fiskális fegyelem mellett tettük le a voksot, ahogy ez a stabilitás és növekedési paktumban szerepel. Nem támogatjuk azt, hogy ezt gyengítsék. Ez a megközelítésünk, amikor megítéljük a módosításokat. A zöldek módosításainak nagy részét támogatjuk, az ön módosításainak egy részét is, nem mindent. Klute úr módosításairól is szólhatok, de azt hiszem, hogy akkor Ennyit szeretném. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor, hogy itt lenne Bálc kollega, akkor feltettem volna egy kérdést neki, de hát biztos, hogy Jean-Paul is továbbadja neki ezt a kérdést. Az ördek egyetértenek ezzel, illetve azzal, hogy az Európai Központi Banknak nagyon sokat kell befektetnie az átláthatóságban. Állandóan lefolytatjuk a monetáris párbeszédet. Trisé úr is eljön hozzánk, mások is a igazatói testületbe, és hogyha nem csak decemberben lenne találkozónk a központi bankkal, akkor hát nagyon sok minden történt. Tudom, hogy vannak más frakciók is azt mondták, hogy szeretnénk, hogyha az ülések jegyzőkönyvei nyilvánosságra kerülnének. Ha látjuk azt, hogy milyen különbözőség vannak, akkor úgy gondolom, hogy Láthatjuk azt, hogy hogyan születik meg a döntés. Nem lehet azt mondani, hogy hogy ne jelenne ez meg. Igenis, állhatóságra van szükség, viszont függetlenségre is szükség van, és felelősségvonásra és úgy gondolom, hogy a jegyzőkönyveket pontosan ezért kell nyilvánosságra hozni. 84-es cikkén értem, hogy szörnyű az, hogy a, az euró néha erős, hiszen ez nem jó az exportőröknek. Ugyanakkor, szem, ugyanakkor felelünk a, az emberekért is, Szeretnék arra utalni, hogyha az euró stabil, akkor az magas bizalmat eredményez az állampolgároknál is, hiszen nem lehet azt mondani, hogy a közös valuta soha nem lesz stabil, nem fog fejlődni. Megfelelő egyensúlyra van szükség, tehát nem szabad arra tenni mindent, hogy alacsony legyen az euró, hogy ez jó legyen az exportra, ez nem megfelelő stratégia egy kicsit nagyobb egyensúlyra van szükség. A 84-es cikknél ezért egy kérdőjelet teszek, de az itt megemlített álláspontokkal összességében kivéve, egyet tudok érteni kivéve egyet, de a többiek esetében mindenképpen támogatni tudom, és úgy gondolom, a kompromisszum is lehetséges, hiszen Bálc kolléga kész a kompromisszumra. Thank you. Köszönöm, Filip Lambert. Köszönöm, elnök úr. Jean-Paul franciául fogok hozzád szólni. Az első dolog az az, hogy már volt Burkhard Bálccal, az előadóval egy megbeszélésünk, sok mindenben találkozik a véleményünk, de két dologra felhívnám a figyelmet. Az előadónak gondja van néhány módosító indítványal, főként az átláthatóságot illetően. Man kollega érveit megértem a jegyzőkönyvek átláthatóságáról, de nekem van egy aggodalmam. A központi bank az utóbbi években nem hagyományos intézkedéseket alkalmazott, nem szokványos intézkedéseket. És a pénzintézetek, amelyek ezt ezeket az intézkedéseket hasznosították, tulajdonképpen támogatást kaptak szemben azzal, azokkal az intézményekkel, amelyek gondosan jártak el, és nem jutottak hozzá ehhez a könnyítéshez. A dialógus jegyében általában fölteszünk kérdéseket arról, hogy az LKB hogyan is jár el, és mit tesz a konkurencia terén és az egyenlő esélyek biztosítása terén. A központi bank általában nem favorizál olyan intézményeket vagy bankokat, amelyek káros tevékenységet fejtettek ki. Azt kérjük, hogy azért itt legyen egy kicsit több átláthatóság. Milyen természetű intézkedéseket tesznek? Ki hasznosította ezeket? és szeretnénk, hogyha a verseny szempontjából elemeznék ezeket az intézkedéseket. Utolsó megjegyzés, Szofi megjegyzéseihez csatlakozva, számunkra ez az EKB éves jelentése, és ez nem pedig a makroökonomiai politikáról szóló éves jelentés. A feljó jelentéssel már ennek eleget tettünk, hat jelentés született az unió gazdasági irányítása kapcsán. El kell kerülni azt a kísértést, hogy minden vitában mindenre újból vissza akarunk térni. Nem akarunk elemzést végezni az EKB tevékenységéről vagy éves jelentéséről, a pénzügyi egyensúlyról, majd meg lesz ennek is a módja, eljön még ennek is az ideje, úgyhogy ezt hagyjuk ki a jelentésből. Köszönöm. Elnök. Nekem is van egy megjegyzésem. Kollégáimhoz hasonlóan úgy gondolom, hogy a balci jelentés jó, kiegyensúlyozott, a módosítások nagyon hasznosak, és remélem, hogy sikerül megállapodásra jutni, és jó kiegyensúlyozott jelentésünk lesz. Az én megjegyzésem a központi bank szerepe a szigorító intézkedések terén, amelyeket nagyon sok tagállamba hoztak. Egyetértünk szerintem abban, hogy ez a fiskális konszolidációt szolgálja, és a piacok megnyugtatását. Tudjuk, hogy volt már rosszabb helyzet is, ezt el kell kerülni. De azt is tudni kell, hogy akkor, amikor ennyire gyenge és törékeny a gazdaság, a megszorító intézkedések, nagy léptékű megszorító intézkedések egy sor tagállamban azt kívánják, hogy az ottani központi bankok erre felkészüljenek. A központi banknak kevés a mozgástere, mert a kamatlábak alacsonyak. Óvatosnak kell lenni, és a központi banknak meg kell nyugtatni bennünket arra vonatkozóan, hogy megvannak az eszközei arra, hogy a negatív hatásokat leküzdje. És most a megszorító intézkedésekről beszélek, hiszen ezeknek hatása van a gazdaságra és a munkahelyekre. Köszönöm. Guzesz úz összefoglalja. Köszönöm. Csak annyit jelzek minden hozzászólónak, hogy hülye leírtam a megjegyzéseiket, és azt, hogy melyik módosítás okoz nekik gondot, és Balc kollégát erről tájékoztatom, aki bizonyára mindezzel számot vett. Luling asszony. Szeretném támogatni, amit az ön előtt szóló kollega mondott. El kell kerülni a nőbizottság rossz szokásait, olyan olyan jelentéseket készítenek, amelyeket aztán 5 perc alatt megszavaznak a plenárison, ugyanarról szólnak, átfedések vannak, úgyhogy a mi bizottságunk kerülje ezt el, ezért akartam én hozzászólni az elején a napi rendről. Ebbe a jelentésbe nem szabad belevenni azt, amit már más jelentésekben elmondunk, és amit majd még el fogunk mondani a gazdaságirányításról szóló jelentésben. Ezt azért mondom, mert a Nőjogi Bizottság gyakran ezt megteszi, próbálom ezt korrigálni, de a lényeg az, hogy a mi bizottságunk ezt vegye figyelembe, és a különböző jelentésekben ne írja le mindig ugyanazt. Köszönöm. Köszönöm. Arra emlékeztetünk, hogy az szekonban november 26-án lesz a szavazás. Novemberben kerül a plenáris elé, Emlékeztetünk arra is, hogy Trissé ural november 22-én lesz a vita. Köszönöm. Ez azt jelenti, hogy tovább léphetünk a következő, a hatos napi rendi pontra. dokumentum, az innovatív finanszírozásról. Elnézést, közben ugrottam egyet. A következő jelentés a közös hozzáadott értékadó rendszerről szóló irányelv minimális általános adómérték tiszteletben tartása vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében történő módosítása a 2612 per LK irányelvnek. Köszönöm, elnök úr, mondja David Kaza. Mindenki tudja, 93 óta az EU országok nak egy 15%-os minimum héja mértéket kell tartaniuk. 93-ban egy harmonizált adóstruktúrát javasolt a bizottság kötelező héja mértéket, egy standard és egy csökkentett mértéket, és a harmonizációt. Ennek ellenére nem volt politikai megállapodás arról a megállapodásról, amely a kezdeményezést megelőzte. Egy időleges átmeneti rendszert vezetünk végül is be, még mindig ez van érvényben. Négyszer sikerült ezt meghosszabbítani, és ez le fog járni az év végén. A bizottság azt javasolta, hogy ezt még öt évre terjesszék ki. A jelenlegi helyzet átmeneti, és nem illeszkedik jól a belső piachoz egy sor oknál fogva. Konzultációs folyamatra van szükség, mégpedig azért, hogy jobban megértsük, hogyan is kell előrelépni. A bizottság képviselője megnyugtatott engem, zöld könyv jelenik meg, és ez a konzultáció is hamarosan elindul, úgyhogy szeretném, hogyha ez a konzultáció elindulna, nem szabad ugye az ökör elébe fogni a szekeret, ahogy mondják, nem szabad itt előre szaladni, az érdekelt felekkel kell konzultálni, és ezt a parlamentet is minél hamarabb bele kell ebbe vonni. Azt is szeretném látni, hogy a konzultáció eredményét és a javaslatokat megvalósítsák még ebben a terminusban, és ezért arra kérem a bizottságot, hogy 2013 végéig tárja elébünk a javaslatait. Ennyit szeretem volna mondani, elnök úr, és az árnyék jelentés tevőkkel együtt azt arra számítok, arra várok, hogy sikeres jelentés szülessen. Lamber úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy látom, hogy ez az én napom, a zöldeké, ami az áfát vagyis hiát illeti, a jelenlegi rendszer a minimum 15% meghosszabbítását illeti, egyetértek azzal, amit az előadó mondott, többé-kevésbé, de itt meg kell mondani, hogy nagyon sok héja rendszer van Európában. Tudom, hogy mindig jó, hogyha a választók néhány kategóriájának jót tesznek. Amikor nagy költségvetési deficitek vannak, akkor mindannyian szemben állunk azzal a tényel, hogy a, ahogy ez a múlt héten is látható volt, akkor bizony megmozulások vannak. Egyes iparoknak jót teszünk, például a az éttermek, hotelek esetében az elmúlt években csökkentették a helyát azért, hogy kedvezzenek neki, közben másokat arra kérünk, hogy jelentős erőfeszítéseket tegyenek. Szerintem ez azt jelenti, hogy vissza kellene lépni a helyes útra. A másik a csalás. Az adócsalás a vestések szerint, de még nem volt erről jelentés, 300 milliárdra rúg évente Európában nem szabad megengedni, hogy ez tovább folytatódjon. Butaság lenne arra gondolni, hogy ezt nullára csökkenthetjük, de hogyha legalább 5-10 év alatt felére tudnánk csökkenteni, akkor ez jelentős bevétel lenne a kormányoknak, és tudjuk, hogy mennyire szükség van ezekre, már csak azért, hogy befektetések legyenek, innováció, oktatás, stb. Az áfacsalás az adócsalás egyik fő eleme Európában. Ezt hangsúlyozni kell. Egyetértek önökkel, nem szabad itt előre szaladni, ami a reformot illeti, de jó lenne, hogyha ez a szakbizottság is jelezné, hogy milyen irányba szeretnénk megváltoztatni a héját vagy áfát. Nem tudom, hogy most sikerül-e politikai megállapodásra jutni a különböző politikai frakciókkal, de ne várjuk mindig azt, hogy az Európai Bizottság tegye javaslatokat, azért mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy valami a jövőben másképpen alakuljon, ne csak várakozzunk. Köszönöm. Akkor átadjuk a szocialisták árnyék előadójának a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért. A téma az, hogy meghosszabbítsuk-e azt az időszakos derogációt, mi, ami alatt nem kellett alkalmazni a minimális héja mértéket. Technikai jellegű ez a módosítás, ez nincsen hatástanulmányra szükség, mivel ez a javaslat csak ki tolja a határidőt, a javaslat arányosnak minősül, nem nincsen pénzügyi kihatása az EU számára, a vállalkozások, a fogyasztók vállára nem tesz újabb pénzügyi terheket. Mivel általánosságban egyetértünk ezzel a javaslattal, fontos azt is hangsúlyoznom, hogy a közös héjai rendszernek megvannak a saját hibái, többek között nagyon nagy az administratív teher. Fontos lenne ezért az újraértékelés, az új gazdasági realitások, az adócsalás új tendenciáim, új és új kihívásokat vetnek fel. Ezért azt várom a bizottságtól, hogy értékelje újra a realitást, és új stratégiát javasoljon megfelelő adóharmonizációra. Ugyanakkor ez a hosszabbítás nem szabad, hogy eltántorítson bennünket attól, hogy végleges keretek alakuljanak ki a jövőre nézve. Én meg vagyok győződve róla, hogy az egységes piaci stratégiát a Monti jelentés alapján kell kialakítani. Köszönöm elnök úr, köszönöm szépen, Oli Schmidt úr, köszönöm szépen elnök úr, én teljesen támogatom eh, Gozász úr, eh, nincs, Karzá újrát, eh, nincs semmi hozzá tenni valóm amikor 99-ben beléptem a parlamentbe, Wolkenstein úr megpróbálta a héja rendszert átalakítani, és nagyon súlyos vereséget szenvedett. Mindjárt tudjuk, hogy nagyon cseles, nagyon nehéz ügy ez. Én hiszek benne, hogy nem politikai döntésekkel kell ö, azt meghatározni, hogy a fogyasztók mit akarnak tenni az életükben, és mit ö, akarnak vásárolni, de én is vereséget szenvedtem, amikor ezt mondtam. Én egyetértek Lambert úrral, hogy ez a siraki vendéglátós elképzelés az elfacsökkentésre csökkentésre nem jó ötlet, de hát a maga barátai javasolta Szerintem jó az elképzelés, a barátaim is egyetértene, hogy jó az, hogyha figyelünk arra, hogy a fogyasztó is hasznot húzzon az intézkedésekből, mert ebből a vendéglátóipari adócsökkentésből nem nagyon húzott megpróbálni azt csinálni, amit Bolkestein akart, nem rossz elképzelés, csak akkor támogatnunk kell, kedves kollégák. Ugye a Bolkesteini héja eh, átalakítás eh, nem arra vonatkozott, hogy csökkenjenek a, a mértékek, épp ellenkezőleg több jelentős több lehetőséget adott volna a tagállamoknak, hogy invenciózusabbak legyenek a héja ügyében. Teljesen támogatjuk tehát Kázár urat. Elnök, Luling asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Kazaj eh, jelentés készítő úrnak. Teljesen egyetértek eh, a felvetésével, eh, Tudjuk, hogy december 31-ig tart a jelenlegi rendszer, és hogy nem ideális ez a rendszer. 1993-ban alakítottuk ki a minimális általános adómértéket, a, azzal az elképzeléssel, hogy az adóverseny majd közelíti az adó terheket. Sajnos nem így történt. A magas adóval operáló országok csak tovább növelték az adó kulcsokat, és az elmúlt időszak biztosai Bolkestein és Kovács csak héja növelést származási, származási jövedéki, jövedéki adó növelést javasoltak, e, illetve minimális adómérték növelést, és e, nem foglalkoztak azzal, hogy egyes országoknak más az adókultúrája. Ugye hogyha nagy az adócsalás, az azért van, mert a túl sok adó megöli az adót, bizony-bizony, ne feledkezzünk meg erről az adócsalás ellen fel kell lépni, készült erről is egy jelentés, de jó lenne, hogyha nem emelnénk az adókulcsokat, ami csökkentett adómértékeket illeti. Volt egy legendás vitánk itt Bolkenstein úrral, aki azt mondta, hogy na de hogyha csökkentjük az adókulcsot a a nagy ö, emberi erőforrást igénybe vevő szolgáltatások esetében, akkor az történik, amit a felesége felpanaszolt neki, hogy a fodrásznak kisebb adót kell fizetnie, mégse kevesebb a tarifa, amit fizettek a frizurámért. De hogyha nem lett volna csökkentés, mondta az én fodrászom, akkor viszont felemeltem volna a tarifát. Hát ugyanez a helyzet az éttermeknél. Én szerintem azért vannak éttermek, mondjuk Strasbourgban igenis készítettek egy térképet azokról az éttermekről, akik igenis csökkentették a menü árát, és nem akarok itt reklámozni, de bizonyos országokban azért ennek volt eredménye, Németországban teljesen elképesztő, ostoba rendszert alakítottak ki, már az ember abszolút nem érti az éttermi számlát. De hát ez ugye a szuverenitásnak, meg a szövetségi berendezkedésnek köszönhető. Teljesen egyetértek azzal, amit Kaza úr, az előadó mond. Szerintem nem kell mindent belekeverni ebbe a témába, nem kell a csalással, meg ilyesmivel foglalkozni. Azt kérdezik tőlünk, hogy egyetértünk-e azzal, hogy meghosszabbítsuk az átmeneti rendszert, aminek nem tetszik, de hát nincs többség, amivel ki lehetne alakítani egy végleges rendszert, úgyhogy 2013. december 31-ig gondolkozhatunk és a 2013 utáni pénzügyi időszakról úgyis egyeztetni kell majd. És ne feledkezzünk meg róla, hogy saját forrásokra vonatkozó javaslatok is vannak, és ez kötődik a helyi rendszerhez. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Eszejem asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm Kaza úr módosítóit, amelyek a KKV-k megsegítését célozzák a bürokrácia terheit jó lenne felszámolni. Egy észrevételem van, ez a héja különleges többletterret jelent azon szolgáltatások esetében, ahol nagy a humán munka hányada, amikor eh, nincs külső szolgáltatás igénybevéve, illetve nem szerepel a számlában, akkor nehéz csökkenteni ugye, a héja mértékét. Valahogy bele kellene foglalni a szövegbe azt is, hogy ezek a vállalkozások nem szabad, hogy extra héját fizessenek azért, mert nincsenek költségeik. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság kívánne többet információval szolgálni a jövőbeli héja tervekre vonatkozóan rapolni. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt hangsúlyozni szeretném, hogy a bizottság itt egy technikai javaslatot nyújtott be, aminek egyszerűen az a lényege, hogy a minimális általános héjakulcs rendszerét meghosszabbítanánk, de most pillanatnyilag nem a jövőbeli héja rendszerről, meg az új stratégiáról folyik a vita, a biztos, és az új bizottság is elmondta, hogy az év végéig egy zöld könyvet fogunk benyújtani, ami foglalkozik majd mindazokkal a kérdésekkel, amelyek itt a parlamenti módosítókban megjelennek, tehát közösségen belüli ügyletek, hogyan kezelendők, illetve milyen helyen rendszert szeretnénk, ideértve a helye kulcsot is. Ezért aztán kicsit zavarban vagyok, és kicsit korainak érzem, hogy 2013. december 31-re hozzuk előre az időpontot, hiszen a zöld könyv az év végén jelenik meg, utána 6 hónapos társadalmi vita következik, majd a bizottság kommunikációt tesz közzé, és természetesen a hivatalos egyeztetések is megindulnak a parlament részvételével. Ugye az adó alanyok és a vállalkozások számára a 2015. december 31-i határidő megfelelőbb lenne, ez nagyobb jogbiztonságot eredményezne. Köszönöm, elnök úr, ennyit akartam mondani. Káza úr, lezárni esetleg? Köszönöm, elnök úr, igen meghallgattam figyelmesen az összes kollega által tett észrevételt. Alapvetően ez a jelentés két dologgal foglalkozik. Az első téma, és ebben megállapodtunk, ugye a rendszernek a meghosszabbítása, a második kérdés az, hogy igen, hogyha a bizottság a héja stratégiáról új javaslatokat tesz, akkor természetesen konzultálni kell velünk, illetve be kell vonni bennünket minden döntésbe, ami az áfával kapcsolatos. Természetesen az időpontról még beszélhetünk, megváltoztathatjuk a javaslatunkat, de a bizottságnak folyamatosan konzultálnia kell a parlamenttel, illetve mindazokkal, akik érintettek az üzleti szférában például, ugyanis bizonyos terheket megpróbálhatunk levenni a vállukról a jövőben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy utolsó dolog, egy ingyen reklám, ha megengedik. A máltai delegáció máltai hetet szervez ezen a héten, és minden ingyenes, még a bor is, mindenkit szeretettel várunk, köszönöm. Kaza's liberty that the chair is biased, so I cannot... Kaza úr eh, tudja, hogy én elfogult vagyok, úgyhogy ebben nem tudok csatlakozni. Október 8-áig lehet a határ, a módosítókat benyújtani, október 16-án beszéljük meg a módosítókat, az ECOM-ban november 9-én szavazunk, és vagy a novemberi, vagy a decemberi plenárison szavazunk. Köszönöm, ez volt a mai utolsó téma, holnap pedig 9 órakor a hatos témával folytatjuk. illetve a hetes témával folytatjuk, ideiglenes intézkedések. 10 óra 30-kor szavazunk, ne felejtsék otthon a szavazókártyájukat. Köszönöm, viszontlátásra! Survive!